Bene, cominciamo. Azonnal megkezdjük a munkát, már csak azért is, mert másfél óra áll a rendelkezésünkre. Ez egy fontos vita. Azonnal kezdjük meg a munkát. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek. Simpson elnöknek is külön köszönetet, illetve az ITRE szakbizottság képviselőinek is köszönet, hogy meg tudjuk tartani a negyedik együttes ülését az ITRE és a Trans TRAN szakbizottságnak. Ahogy tudják, a rendelet a szabályzat alapján a két elnök együtt vezeti le az ülést, de hogy megkönnyítsük a munkát, Ez alkalommal főleg én fogok elnökölni, de természetesen Simpson elnök úr bármikor átveheti az elnökséget. Tudják, hogy 743 módosító indítványunk van. Ennyi módosító indítványt nyújtottak be. Ma három jegyzőkönyvet is el kell, hogy fogadjunk, ezt követi majd a vita. Aztán november 27-én fogunk szintén egy együttes ülésen majd szavazni a jelentésről, és ezzel köszönöm. Ezzel azonnal meg is kezdeném a munkát. Az első előadónak adnám meg a szót 5 percre, Ayala Sender asszonynak tessék. Sí, gracias, señora presidenta. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy először is hangot adjak. Örömömnek, hogy különböző okokból is jelen lehetek itt hiszen nagyon-nagyon nehéz közös szakbizottsági üléseket rendezni. Hát rugalmasan jártunk el, és a három előadó egyet értett abban, hogy ezt a fontos témát, az európai összekapcsolódási eszköz kérdését ne halasszuk el ugyan azt vártuk volna, hogy holnap kerüljön csak napirendre ez a téma, mert vannak kollégák, akik csak később utaznak be Brüsszelbe, és ezért a hétfő délutáni időpont számukra nem lett volna alkalmas. Hát remélem, hogy a jövőben a titkárság az ilyen kérdéseket a jövőben rugalmasabban fogja tudni kezelni, és ezzel megkönnyíti a képviselők munkáját is. Ugyanis, hogyha valami fajta módosítást kértünk, akkor azt elutasították, de hát remélem, hogy a következő alkalommal a titkárság nagyobb erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a képviselők kívánságainak megfeleljen, és az előadók munkáját is ezáltal megkönnyítse. Ami pedig az európai összekapcsolódási eszköz, tehát érdemi témákat illeti, a legutóbbi közös szakbizottsági eszmecserénk óta a megérkezett a ciprusi elnökségnek a költségvetéssel kapcsolatos javaslata, ami egyáltalán nem elfogadható számunkra. Különösen, ami ezt a finanszírozási eszközt illeti. Az elhangzott európai növekedéssel, foglalkoztatással kapcsolatos általános állásfoglalások után és a foglalkoztatással kapcsolatos válsággal sújtott helyzetre való tekintettel egy olyan javaslat talált elő a ciprusi elnökség, amely ezt a finanszírozási eszközt tulajdonképpen a maga tőkeáttételi hatása miatt is alapvető fontosságúnak ítéli. Ugyanakkor az anyagi kistafírozás ennek az eszköznek meglehetősen szerény ami nem felel meg az európai finanszírozási kívánalmaknak. Úgyhogy a ciprusi elnökségnek ezt a javaslatát nem fogjuk tudni elfogadni, és az elnökségnek a javaslatát el fogjuk utasítani, amely arra vonatkozik, hogy ilyen mértékű megszorításokkal éljenek ennek a finanszírozási eszköznek az esetében. Hogyha a tanács masszív csökkentéseket irányoz elő, akkor a projekteknek a listáját alapvetően kell majd átdolgozni, és egy teljesen új listát kell fölállítani, ami, ami ambiciózus terveinket nagyon is csorbítaná. Hogyha a költségvetése ennek az eszköznek mégiscsak talpon tud maradni, akkor az jó lesz. Ami pedig a módosító indítványokat illeti, vannak nagyon radikális módosító indítványok is, amelyeket adott esetben távolabbról átfogóan kell még egyszer majd szemügyre vennünk. És van egy olyan módosító indítvány is, amely 5%-kal növelné a globális hálózatfinanszírozási eszköz rendelkezésére álló pénzeket. Tekintettel arra azonban, hogy maguk a pénzügyi eszközök is korlátozott mértékűek, az ilyen módosító indítványoknak is csak korlátozott hatásuk lehet. Vannak olyan módosító indítványok is, amelyek a zárt hálózatokról szólnak, tehát a sziget szerűen elszigetelt hálózatokról, és utalnak azokra a gyenge pontokra, amelyekkel ezek a hálózatok rendelkeznek ezek azok a különleges nehézségek, ahol a finanszírozási javaslatot szerintünk el kell, hogy fogadjuk. Jól lehet, itt a finanszírozás általánosságban nagy nehézségekbe ütközik, tehát erről beszélnünk meg. Beszélnünk kell. Nyilvánvalóan politikai jelzést is kell küldenünk, úgyhogy ez egy olyan kérdés, amiről szintén szólnunk kell. Köszönöm szépen azoknak a képviselőknek a támogatását, akik felléptek ennek a kérdésnek az érdekében. vannak képviselők, akik a technológiai szempontokat is szeretnék erőteljesen finanszírozni. Ez adott esetben talán a Horizon 2020-as programnak a keretébe is eshet, de mindenképpen a három szektor közötti szinergiát szeretnék elősegíteni. Aztán, ami a zajterhelést illeti, a német képviselők terjesztettek be módosító indítványt, amelynek az a célja, hogy a gördülő állomány esetében a zajterhelés elleni védelmet jobban lehessen finanszírozni. Ez egy infrastruktúra finanszírozási kérdés. Talán egy másik finanszírozási eszköz kellene ezért erre a célra találni, egy olyan eszköz, közt, amelyen jobban lehetne ezt finanszírozni. Fontos tehát, hogy társfinanszírozási lehetőségeket találjunk, és akkor ezzel már el is érkeztünk az infrastruktúra finanszírozás területére. Ami a finanszírozási százalátokat illeti, a tengeri autópályák esetében érkezett javaslat a finanszírozás növelésére, ezt el tudjuk fogadni, a kohézió esetében pedig van egy kompromisszumos módosító indítvány, amely a megfelelő irányba megy, nevezetesen azt irányozza elő, hogy nem csak az új tagállamokból érkező kollégákat hallgassuk meg, és nem csak a regi szakbizottságból érkező kollégákat. Tehát ne legyenek olyan kockázatok, olyan tartalékok, amelyek végül lehetetlené teszik, hogy a nemzeti társfinanszírozási százalékokat megtartjuk. Tehát meg kell néznünk, hogy hogyan lehet a kockázatokat jobban kezelni, jobban eloszlatni. Talán jobban lehet ezeket egyeztetni, és az igazi európai többlet értéket képviselő projekteket kell kiválasztani. Fontos elnök asszony a szinergia kifejezés. És ahogy elhangzott, természetesen nagyon nehéz a bizottságnál az egyeztetést elérni a különböző főigazgatóság között. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi formában a költségvetési rendelet nem irányoz elő kellő pénzügyi forrás, tehát sokkal nagyobb szinergiára kell törekedni a telekommunikáció, a közlekedés és az energia között. Riké úr, a szó, kérem, hogy tartsa be a felszólalási időt. Igen, megpróbálok röviden fogalmazni, és nem fogom meg ö, ismételni azt, ami már elhangzott Ejele kolléga részéről. Úgy gondolom mindenki, az előadó és a képviselők is fontosnak tartják az európai hozzáadott értéket, többletértéket, és azt, hogy ez az európai összefogkapcsolási eszköz egy nagyon fontos eszköz a fejlődés útján Európában. A nagy európai folyosókhoz hűen úgy gondoljuk, hogy fontos a környezet tiszteletben tartásával gyorsítani ezeket az útvonalakat. Szeretnék szólni a ciprusi elnökség költségvetési javaslatáról is. Az energia és a távközlés területén nem megfelelő a javaslatok. A közlekedésnél 22,5 milliárd, és ebből 7 milliárd kohéziós alapba, vagyis 15 milliárd, az gyakorlatilag nulla fejlődés a jelenlegi adatokhoz képest. Az előző terven sokkal magasabb összeg szerepelt, és a ciprusi szerv elnökség javaslata gyakorlatilag nulla, nulla, vagyis ugyanazon szinte vagyunk, mint az előző terben. Ez nem biztosítja a fejlődést, semmilyen plusz erőfeszítést nem tettek, hogy teljesítsék az igényeinket. Elfogadhatatlan egyszerűen ez a javaslat. És nem is tárgyalási alap a számunkra sorban nézzük az egyes témákat, a kohéziós alap kérdés, amit Inés is említett, ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy van egy olyan kompromisszumos javaslat, amely egyrészt tiszteletben tartja, figyelembe veszi az nemzeti támogatásokat, de ugyanakkor szolgálja a közös célokat is, úgyhogy ez egy elfogadható javaslat. Természetesen támogatni kívánjuk az tengeri autópályákat és a vasutat, mint fenntartható közlekedési módokat vagyis el kell terelni a forgalmat a közútról, ez egyértelmű. Aztán a Európai Intézményen belül is az egyeztetés fokozni kell, javítani kell az együttdöntést a parlament és a tanács között, és nem az egyszerű komitológiai járásokat kellene folytatni. És a régiós egyeztetést is fontosnak tartjuk, Egyszerűsítésre van szükség, hatékonyá kell tenni az eljárásokat, fontos, hogy a szövegek ne legyenek nehézkesek és hosszúak. Határozottnak kell lenni a fellépéseknél, vagyis a pénzügyi eszközeknél fontos, jelentős százalékos támogatást kell biztosítani, ne kerüljön Európa a marginális területekre, ne legyenek olyan alacsony százalékos támogatások, amelyek csak szimbólumértékűek és egy eszközcsomagról van szó, például az interoperabilitásról, a Cezárról, az RTMS-ről, a gördülőállományról. Tehát mindaz, ami nem az infrastruktúrára foglalkozik, az a mi rendelkezésünk hatáján kívül van. Egyébként magas költséget képviselnek ezek. Például a Cezár az 30 milliárd eurót képvisel, arányosítsuk ezt a tanácsi javaslathoz, amit az előbb említettem. És van egy következő téma is, ami intézményen kívüli, vagyis mi rendelkezésünkön kívül áll, de a tárgyalási partnereinket érinti az államoknak különösen érzékeny kérdésekkel is szembe kell nézniük. Hangsúlyozni kell, hogy a tagállami érdekek jelentősen eltérnek, a vasúti díjak jelentősen eltérnek, a befektetők sokszor ugye magánemberek vagy magántársaságok, erre is kell gondolni erről is esetleg lehetne egy vitát folytatni, mindez egyébként nehezére tette a jelentés elkészítését tiszteletben kell tartani a kritériumokat, amelyek már így is eléggé rugalmasak. A folyosok el, hogy a valós európai értéktöbletet képviseljék, ezek legyenek valóban határon átnyúlóak, jó teljesítményt kell nyújtani korlátozott eszközökkel, vannak olyan javaslatok, amelyek a lehetőségeinkkel jelentősen túlmutatnak. Vannak egyéb finanszírozási források is, hogyha ezek között, a korlátok között mozgunk, akkor egy, szolgálni tudjuk a közös célt, a közös akaratot. Egyébként a, igazából nem a bizottságnál, hanem a tanácsnál van a labda most. Köszönöm, Rikeo. És köszönöm, hogy tiszteletbe tartotta a hozzászólási időt. Adina Beléni a szó, tessék. Köszönöm szépen. Először is az árnyék jelentés felelősöknek és mindazon képviselőknek szeretnék köszönetet mondani, akik segítettek. Több mint 600 módosítóindítvány érkezett a két bizottság tagjaitól. Több találkozót tartottunk az árnyék jelentés felelőseivel, és nagyon örülök annak, hogy a kollégák többsége támogatja a raportőr megközelítését a ciprusi elnökség javaslatait illetően azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, és 40%-os csökkentést jelent. Tudom, hogy a források csökkennek, válság idejét éljük, de hát ez az üzenet, amit ezzel a piacnak küldünk, és a polgároknak, ez egyszerűen csak megszorításról szól, és az új irány, amit mind az európai vezetők, mind pedig a politik, kusok szorgalmaznak, az, az a növekedés, hogy így keveredjünk ki a recesszióból, nem csak a megszorítás. És támogassuk a bizottságnak a kezdeményezését. 50 milliárd euróról van szó, és meg vagyunk győződve arról, hogy minden egyes euróra szükség van, mindegyik hasznos, hogyha az infrastruktúránkat modernizálni akarjuk, és hát ezt az ITRE, a TRÁNA budget, és hát a parlament összességében is támogatni fogja ezt. Persze nagy a felelősségünk, hogy a leghatékonyabban tudjuk felhasználni ezt az új facilitást, ezt az új eszközt. Hogyha forrás, források ő, korlátozottak, akkor szükségünk van a, a megfelelő mozgástérre, és arra is, hogy a magánfinanszírozást is be tudjuk vonni. Az energia szektorban ezt ajánlottuk már, hogy 80%-a a forrásoknak közös érdekű szolgáltatásokra kell, hogy elköltésre kerüljön. Az ITRE-ben az árnyékjelentős felelősök is ezt támogatták, és 60-90 százalékról szóltak a javaslataikban, de biztos vagyok abban, hogy sikerül majd kompromisszumot találniuk. A telekommunikációs szektorban a széles sávra hatalmas az igény, Trautmann asszony és Perlilio kollega nyújtott be módosítót, és a fókusz, a központ az természetesen a finanszírozáson van, és ez a finanszírozás és az európai digitális szolgáltatások, a horizontális prioritások, ezeket mindenképpen meg kell valósítani. A tizedik cikkben, cikkhez is érkezett som, nagyon sok módosító indítvány, 30-50 e, e, százalékot javasolnak a társfinanszírozásra, és a kompromisszumnak lehetővé kell tenni, hogy támogassuk, illetve megfelelően tudjunk előrelépni, és ösztöndíjakat is biztosítsunk a telekommunikációnál nagyon fontos, hogy a piac maradjon a folyamat közepén, ne torzuljon, ezzel mindenképpen fel kell lépni, és ne legyen politikai centralizáció sem. A CEF az nem egy új verziója a strukturális vagy a kohéziós alapoknak, hanem ez egy más jellegű eszközként született meg, ami kiegészítheti a hagyományos finanszírozási formákat. Ez egy paradigmaváltás, és ezért a gondolkodásmódunkat is meg kell változtatni, ha azt akarjuk, hogy jól működjön. Az elkövetkező hetekben a költségvetéssel fogunk küzdeni, de mindenképpen meg kell határozni a prioritásokat és az eszközöknek megfelelően. Az európai források csökkennek, ezt tudjuk, kevesebb lesz a pénz, és politikailag kell választanunk, hogy mi az, amit finanszírozni akarunk. Ha ez nem így lesz, akkor a CEF az nem fogja kifejteni a kívánt hatást az energia szektorban, és prioritásokat kell meghatároznunk, a piacintegráció, a biztonság, ellátási biztonság, vagy régiónként egy prioritást kell kiválasztani, hogy például a széles sávú működés az mennyire biztosítható. A 17. cikk a kritériumokat határozza meg az orientáció az MFF számára. A felelősségünk, a parlament felelőssége komoly, és hát úgy kell meghatározni a prioritásokat, hogy a rendelkezésre álló eszközöket a leghatékonyabban tudjuk felhasználni, és örömmel várom a vitát mindenről. Köszönöm. Köszönöm. Most Fern, kapja, Fern úr kapja meg a szőt, a Költségvetési Bizottság részéről az előadó. Három perce van. First, just let me mention the Cypriot. Köszönöm szépen, hadd említsem a ciprusi uh, elnökségi javaslatot. The more difficult it will be to have a good budget. A költségvetésnek jónak kell lenni. Ugye mindenki arról beszél, ami már eddig megvolt, de ki fogja megvédeni azokat az elgondolásokat, amelyek azt szolgálják, hogy tényleg azt finanszírozzuk, amire szükség van. És ez pedig az infrastruktúra. E, a CEF-fel kapcsolatban csak néhány megjegyzés a finanszírozási eszközzel kapcsolatban. Jó dolog, hogy az egész koncepciót a jelentés készítői tárgyalják, és néhány technikai megjegyzésem van. A szuboptimális kifejezés gyakran előfordul az anyagban, Hát talán a nem optimális, ez negatívabb, mint kellene, de azért nem szabad, nem, nem szabad elrettenteni a potenciális befektetőket. A piaci torzulások itt is nagyon óvatosnak kell lenni, mi nem szeretnénk semmiféle más finanszírozással összekeveredni. Ez egy újfajta, nagyon fontos új hosszú távú elgondolás, és olyan befektetőkre van szükség, akik ezt látják, úgyhogy nem szabad itt túl sokat beszélni a torzulásról, sokkal optimistában, előbbre látóan kell beszélni, meg ki kell emelni a komplementaritás erőnyeit, stb. És szeretném felhívni a figyelmet még arra, hogy a jelentésnek a célokra és a szándékokra kell koncentrálnia. A gazdasági helyzetünk az persze ismert. Sok jó beruházás nem történik meg, mert nincs hitel, mert a bankok mindenféle korlátozásokat vezetnek be, és ez akadályozza a gazdasági fellendülést. És itt nagyon szükség van arra, hogy ugye amit az Unió biztosít befektetésként, beruházásként, az rendkívül fontos. Ez egy hosszú távú perspektíva, és erre fel kell hívni egy kicsit jobban a figyelmet. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy akkor, hogyha a CEF értékelésre kerül, és a bizottságnak ezt értékelnie kell, és egyben meghatározni, hogy milyen jövőbeni lépésekre lesz szükség, hogyan tudunk előrelépni, hogy még jobban növeljük a beruházásokat. Meg kell nézni, az ideális projektportfóliókat a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Sok opció van az equity eszközök finanszírozásával kapcsolatban is. Tehát mindenképpen előre látva, előre tekintve optimistán kell gondolkodnunk. És az a kezdeményezés, amelyről szintén sok, sok módosítóban szó esik, nem szabad, hogy elvakítson bennünket különböző támogatásra is, és egyéb pénzügyi eszközökre is van szükség. Van olyan projekt, amely ilyen típusú finanszírozással tudja jobban megoldani a munkát, a feladatot, van amelyik másképp, úgyhogy itt, itt mindenképpen nyílt szemekkel figyelni kell a dolgot. A kohéziót illetően nagyon fontos, hogy védjük meg a, azt, hogy a kohéziós alapok is jelenjenek itt meg, ugyanis a jó infrastruktúra hozzáadott értéke az nem csak a tagállamoknak jó, hanem az országok kohéziója szempontjából is, és fejlődniük kell, fejleszteniük kell, és megfelelő versenyképes eszközökre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadóknak a hozzászólást, és most áttérünk az árnyék előadókra. Káncsán kolléga az első hozzászóló, az ITRE árnyék előadója. Köszönöm, elnök asszony! Három perce van. fontosnak tartom, hogy néhány gondolatot megosztak önökkel. Az első általános témákra vonatkozik. A pénzügyi eszközök, innovatív jellegű eszközök felhasználása garantált kell, hogy legyen. Projektkötvény formájában, IE formájában, speciális alapok segítségével. Akkor is, hogyha nem határozunk meg egy maximális küszöbet, akkor is ezt garantálni kell. És nem gondolhatjuk azt, hogy előre akadályozzuk ezeknek az alkalmazását. Ugye a magánvállalkozásnak fontos a biztonság, úgyhogy a multiplikátor hatáson kívül a PPP együttműködésnek van egy ilyen jellemz, jellemzője is. Egyetértek az előadóval, a költségvetés, energia és távközlés területén fent kell tartani ezt a költségvetést, és a lehető legjobb módon kell felhasználni elsőbséget kell biztosítani az innovatív pénzügyi eszközöknek. Ezért javasoltam jelentős összegeket, hogy erre a területre különítsük el. Az energiaszektorban egyébként a smart grids egy olyan téma, amivel még külön kell, hogy foglalkozzunk. A közlekedési témával kapcsolatban meghallgattam az előadót, és én is foglalkoztam a tengeri autópálya kérdésével, meg kell találnunk azt a lehetőséget, hogy harmadik országokkal együtt alakítsunk ki és valósítsunk meg projekteket egyéb eszközök segítségével, mint például az IPA vagy az MP. Egy kereskedelem támogató eszközt nem alakíthatunk ki úgy, hogyha nem figyelünk oda a partnerekre, akik ebben a kereskedelmi kapcsolatban a partnereink. A folyosók kérdése az nem egy harmadik szintű tervezés. A folyosóknál a vezetés, az irányítás nagyon fontos. Olyan koordinátorokra van szükség, akiknek megfelelő hatalma van, meg tudják valósítani ezeket a folyosókat. A helyi kérdéseket kell, hogy tudják megoldani, és előre kell, hogy tudják vinni a folyosók projektjék. Minden évben meghallgattuk az utóbbi időben ezeket a koordinátorokat, és az volt a benyomásunk, hogy egyszerűen nem tudnak előrelépni. A Cezárt mindenképpen finanszírozni kell, attól függetlenül, hogy szárazföldi vagy tengeri eszközökről van szó. Szóval a rendszert kell támogatni minden aspektusában. Az európai beavatkozásra szükség van minden eleme tekintetében. Biztosítani kell a homogén és hatékony fejlődést gazdasági szempontból is. Végül úgy gondolom, nagyobb figyelmet kell szentelni az utolsó mérföld eszközeinek, a bekapcsolódás eszközeinek, hiszen ezek teszik lehetővé, hogy a folyosokat valóban ki lehet használni. És ez lenne egy jelentős előrelépés. Fontos eredményeket tudnánk így elérni a hálózat hatékonyság szempontjából és a bekapcsolás szempontjából. Köszönöm, Káncsán képviselő. Pirillo képviselőnek szintén három perc van. Köszönöm, elnök asszony! Azok a módosító indítványok, amelyeket részletesen meg kellene vitatni, ezek gyakorlatilag a 7-es cikk 3-as bekezdésére vonatkozó módosító indítványok. A projektek megvalósíthatósága, közös érdek és európai finanszírozás. Ahogy tudják, néhány héttel ezelőtt az ITRE szakbizottságban szavaztunk Decampos kolléga jelentéséről energiai infrastruktúrák irány vonalai. A jelentésben szerepelt egy kompromisszumos megoldás a 15. cikre vonatkozóan, és ez a mi témánkra is érvényes. A projektfinanszírozásra vonatkozott mindez. Ez a kompromisszum megszületett akkor, gyakorlatilag három finanszírozandó projektet ölel át. A mostani jelentésben ugyanakkor módosítani kellene a pontot, amit említettem, mert politikailag is hibás. Ennek két oka van. Az egyik, hogy meghazutolná azt, amit az ITRE-ben már elfogadtunk. Másrészt gyengíteni az egész Európai Parlamentnek a pozícióját hiszen egy kompromisszumos megoldáson már szavaztunk, és mandátumot is adtunk a háromoldal egyeztetéshez a kollégának. A szinergikus projektek témáját nagyon fontosnak tartom, itt el tudnánk fogadni egy kompromisszumos megoldást az együttfinanszírozási arányok másképp alakítása szempontjából 10%-a lehetne növelni, például a részvények mértékét, amelyek a klímaváltozás ellen lépnek fel, vagy pedig az üvegházhatású gázok kibocsátások a mértékét csökkentik. Hasonló módon a rendelkezésre álló források százalékos arányát is módosítani lehet, hiszen itt más finanszírozási eszközöket is fel lehet használni. Így több projektet lehetne finanszírozni, főleg, hogyha a több éves pénzügyi keret csökkentésére fog sor kerülni. Ugyanakkor a stratégiai projektek nem szenvedhetnek kárt emiatt. Még egy utolsó megjegyzésem lenne a távkötléssel kapcsolatban. Néhány módosító indítvány szerint a távközlést csak pénzügyi eszközökből kell finanszírozni ennek a lehetőségnek az elfogadása azt jelenteni, hogy a szektor vállalkozásai el tudnák dönteni, hogy egy befektetést csak az anyagi megtudás alapján hajtanak-e végre. Természetes, hogy a vidéki területeken, a hegyvidéki területeken és általában az alacsony felhasználó sűrűségű területen a befektetés nem vonza a előrevetíthető bevétel pedig ezeken a területeken is közvetlen támogatásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm Pirillo képviselő. De Bakker képviselője a szó. Thank you, voorzitter. Ehm. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik kidolgozták jelentést és módosító indítványokat dolgoztak ki. Ugyanakkor lenne egy kérdésem és egy megjegyzésem. Nagyon sok módosító indítvány vonatkozik a különböző mellékletekre és itt volt szó bizonyos gentleman's agreementekről is, hogy ne módosítsuk ezeket túlzottan, de hát több mint száz érkezett ezek módosítására. Kérdésem az, hogy ezek közül melyek relevánsak a transeurópai közlekedési stratégia szempontjából. Aztán vannak módosító indítványok, amelyek gyengítik a bizottsági javaslatot, ezeket nem nagyon tudjuk támogatni, hiszen azt mondjuk, hogy vagy használjuk a javaslatot, vagy vessük el teljesen és fontos számunkra, hogy itt kicsit a versenyszemletet is erősítsük ezeknek a finanszírozási eszközöknek az esetében. Aztán vannak olyan módosítók, amiket beterjesztettem, és amelyek a kikötőknek a fontosságát hangsúlyozzák, az új technológiáknak, az innovációnak az alkalmazását a különböző tengerpartmenti területeken és egy nagyon fontos szempont ami javaslatunk szempontjából az, hogy itt megfelelően biztosítsuk az interoperabilitást a különböző közlekedési módozatok között. Aztán van itt egy 10 milliárdos összeg a kohéziós alapokban, meg vagyok győződve arról, hogy a bizottságnak az ezzel kapcsolatos javaslata az megfelelő minőségű, itt nagyon nehéz volt az ő feladatuk, hogy jó kompromisszumot találjanak, és az előadók, illetve az árnyék előadók és többek között én is olyan kompromisszumra törekedtem, ami áttekinthető volt és világos, és nem egy politikai kompromisszum, hanem egy olyan kompromisszum, ami az emberek számára is érthető. Nagyon remélem, röviden szólva, hogy nagyon sok kompromisszumot fogunk tudni találni az európai összekapcsolódási eszköz számára, hiszen ez egy nagyon fontos jelzés a tagállamok irányába is, hogy ez egy fontos program, európai többletértéket biztosít, és egy olyan program, amely mindenképpen használ a tagállamoknak, úgyhogy mindenképpen ezt támogatnunk kell. Köszönöm. Grazie. La parola kollega Kramer. Kramer képviselője szó tessék. Ja, ich bedanke mich auch bei Köszönöm szépen, és köszönetet mondanék az előadóknak. Én ugyan nem, nem terjesztettem be ennyi módosító indítványt, de remélem, hogy talán kompromisszumokat. Mi megtartottuk a korábbi kívánságok kapcsolatos kritikánkkal, amik ugye olyan kívánságok voltak, amelyek nem biztosították a finanszírozást is. Ugye, tagállamok mindenben szeretnének részt kivenni, de nem akarnak veszteségekkel számolni. Mi ugyanakkor azt mondjuk, hogy bizonyos részesedést az ő részüktől is el kell, hogy várjunk. Talán fontosabb lenne, hogyha a nagy projektekre koncentrálnánk, és nem sok projektre. Itt van például a Brenner alap alagút, ez 24 km hosszú, ehhez azonban 230 kilométernyi alagutat kell még e, kiásni, megépíteni. Ez rendkívül hosszú ideig tart, és e, éppen ezért talán fontos lenne megvizsgálni, hogy nem kérdésese, hogyha áthelyezzük a közútról a vasútra e, a közlekedést. Meg kell néznünk, hogy az egyes projektek mennyi pénzt termelnek utólag, ha megvalósultak, és azt is meg kell néznünk, hogy mennyi munkahelyet teremtenek, ha egyáltalán megépítik ezeket a projekteket, hiszen itt gépeket alkalmaznak, amivel 30 évre építenek valamit. Aztán fontos számunkra a, számunkra a határokon átívelő összekötetés is. Tudjuk, az európai vasúti hálózat ettől nagyon messze van. Ott vannak pontosan a hiányosságok, ahol a országhatárok húzódnak. Ebből konzekvenciákat kell levonni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ezeket a hiányosságokat, amiket a háború és a háború utáni időszak okozott, ezeket nagy finanszírozással kell támogatnunk, ezek megszüntetését nagy finanszírozással kell támogatnunk. Ez gyakorlatilag nem szerepel a javaslatban, ezért terjesztettük be ezek kapcsolatos módosító indítványokat. Ajala de azt mondta, hogy nem annyira probléma a zajterhelés. Úgy gondolom, hogy mi mindenképpen pénzt takarítunk meg, hogyha a forrásánál szüntetjük meg a zajterhelést. Itt itt a nagy zajvédő falokra 10 milliárd euró van előfinanszírozva ebben a finanszírozási eszközben. Hogyha a zajt a forrásánál megszüntetjük, akkor 4 milliárd euróval sokkal hatékonyabban megszüntetjük az ajterhelést, mint a 10 milliárd előirányzott eszközzel. Tehát fontos, hogy a kofinanszírozás esetében is megfelelő stratégiát alakítsunk erre ki, és ez egy mind a két fél számára nyereséges helyzet lesz. Aztán ami az Annex projekteket illeti, ezzel kapcsolatban egyetértésemet fejeztem ki. Nagyon kevés dolgot, nagyon kevés pénzt vontunk le. Ugyanakkor levontuk a Rajna-Majna-Duna csatornából is a megfelelő következtetéseket. Az a Volker Auf mondta a német szövetségi közlekedési miniszter, ennek a megépítése, a bábeli torony megépítése volt az egyik legnagyobb hülyeség volt. Igaza van. Gyakorlatilag napi egy-két hajó közlekedik csak itt, és nem száz vagy kétszáz, amiben eredetileg reménykednek. Tehát mindenképpen koncentrálnunk kell az erőinket, arra, hogy ugye 80% a hajóforgalomnak a, a rajnán zajlik, nem szabad itt a Duna és az Elba kiépítésével foglalkozni, ennek sem gazdasági, sem környezetvédelmi szempontok nem felelnek meg. Nagyon helyesnek tartjuk, hogyha meg tartjuk a kohéziós eszközöket, és a kohéziós országoknál maradnak ezek a pénzek, de mindenképpen a határokon átívelő összekötetést kell támogatni. Azt szeretnénk, hogyha összenén Európa, és nem szabad a hiányosságokat tovább növelnünk. Köszönöm. Foster úr, a Thank you, Chairman. Köszönöm szépen csak felolvasnék néhány olyan összefüggést, amely az árnyék jelentés felelőseitől érkezett. Először is bocsánatot kérünk és köszönjük a társjelentés készítőknek a munkáját, és az elkövetkező hetekben reméljük, hogy sikerül alaposan megvitatni ezt a kérdést. Először is szeretnénk támogatásunkról biztosítani a CEF eszközt, és ez tényleg hozzáadott értéket jelentett, jelent a közlekedéshez, az energiához és a telekommunikációhoz, és ez segíti Európát. A társ jelentésfelelősök, az árnyék jelentésfelelősök is kiemelték a prioritásokat, a koridorokat, a folyosókat, és itt a pénzügyi segítségnyújtás támogatása legfontosabb, és a folyosók, a koridorok fejlesztése az mindenképpen prioritás a hálózatok között. A 10 milliárdot illetően a kohéziós alapból és a közép távú felülvizsgálatnál. Ennek az alagútnak itt kell maradnia a tervek között. Minden tagállamnak tiszteletben kell tartani a nemzeti borítékokat, de azért a projekteket központilag irányítja a bizottság és a tagállamok között van egyfajta verseny is, hogy kihalad jobban a projektek, projektekkel előre és elő lehetővé kell tenni minden tagállamnak a kohéziós alapokhoz való hozzáférést, motiválni kell a tagállamokat, hogy projekteket javasoljanak, és világosá kell tenni, a kohéziós alapok allokációját a CEF nem, nem limitálható a, a GDP plafonhoz. Ez meg befagyaszthat nagyon sok mindent, ugyanis nagyon sok esetben már egy vagy két tagállam elérte száz százalékát a kohéziós alapokból hozzáférhető eszközökhöz. Azt hiszem, hogy vannak aggodalmaink, hogy milyen nagyon komoly fejlesztésre van szükség az infrastruktúra területén, és milyen nehéz ez a jelenlegi gazdasági helyzetben. A fenntartható fejlődésre van szükség, és mindenképpen hozzáadott értéket kell teremteni, csak így tudjuk az Európai Uniót elismertetni a polgárokkal. Egyszerűsíteni kell a közös keretekkel is a pénzek felhasználását, és meg kell találni a megfelelő kapcsolatot. Az új facilitás és a kohéziós alap között ezt egyszerűsíteni kell, nem pedig bonyolultabbá tenni és nagyon, nagyon üdvözöljük ennek az eszköznek a bevezetését. Ez elő kell, hogy segítse a magánszektorból érkező beruházásokat. És végül pedig amit javasolnak, az a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, ez valamelyest egy kicsit aggodalomra ad okot számunkra. Köszönöm szépen. Claude Turmeszi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, és megpróbálok néhány kulcsfontosságú aspektusra koncentrálni. Először is a múlt heti költségvetési egyeztetés az szerepel a bevezetőben, hogy a költségvetést az európai plusz értékre kell használni. És amikor megnézzük a részleteket, akkor kutatás, ahol hozzáadott érték van, diákcsere, egyéb olyan program, ahol egyértelműen európai többletértéket tudunk felmutatni, ezeket az összegeket jelentősen csökkentették. Viszont az agrárpolitikás struktúrális alapot nem csökkentették. Miért is? Mert ugye itt a nemzeti szubszidiaritás lép be a képbe. Úgy gondolom, hogy a hogy abszolút ugye ezt nem tudjuk elfogadni. Parlamentnek együtt kell föllépnie, és együtt kell harcolni a 40%-os ciprusi elnökségi csökkentési javaslat az egy sértés, és bizonyítaniuk kéne, hogy ők tényleg az európai többletéteket támogatják, mert ezzel csak rombolják azt az energiával kapcsolatban. Nagy igényt látok a villamos infrastruktúrára. Nem látom, hogy ilyen nagy lenne az igény a gáz infrastruktúrára, mert volt egy gázellátás biztonsági irányelvünk, amely kötelezi az államokat a befektetésre, és ez meg is történt. Aztán lesz egy sor a jelenlegi csőszállítási kapacitás optimalizálására vonatkozó döntés, és itt a gáztömeg a következő évtizedben növekedni fog, ezt képzelik el sokan, de már most is a maximum felé vagyunk, hiszen az építőipar az egyik legnagyobb gáz felhasználó, hanyatlik, és ezt a más területeken szükséges gáz nem fogja kompenzálni, hiszen a gázturbinák nem tudnak több órában működni. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy az elektromos áram felé csoportosítsuk át a pénzeket. Aztán elektromos és gáz infrastruktúra az egy szabályozott üzlet. Van egy befektető, 50 évre fektet be, egyeztet a hatósága, a szabályozó hatósága, és egyezteti a díjat is. És úgy gondolom, hogy itt támogatással nem kell beavatkozni egy ilyen szabályozott iparba, egy ilyen szabályozott területbe, és itt minimumon kell tartani a támogatást. Csak néhány úgynevezett politikai projektet lehet támogatni. Például a balti országok legyenek függetlenek, vagy kevésbé függőek Oroszországtól, ennek politikai jelentősége van kereskedelmi soha nem lesz megoldható, hiszen olyanok az árviszonyok, hogy ez nem megoldható. Tehát a balti országoknál kell támogatást biztosítani. Esetleg Ciprus jobb bekapcsolása, ez is egy politikai prioritás lehet. De ez egy kereskedelmi üzlet, és korlátozni kell a támogatást. A pénzügyi eszközöket is ez szerint kell alakítani és egyébként például az Európai Bank, vagy más a bank, vagy nyugdíjalapok kell, hogy kezeljék ezeket a pénzeket. Aztán benyújtottam módosító indítványokat arra vonatkozóan is, hogy súlyos tőke problémánk van Spanyolországban, Írországban, Görögországban, a befektetőknek hatalmas kamatot kell fizetniük, más piacokon alacsonyabbak ezek a kamatok és meg kell azt is néznünk, hogy megoldást, igen, mindjárt befejezem, hogy erre megoldást találjunk. A pénzügyi piac sújtja ezeket az országokat akár éveken keresztül, hiszen sokkal drágább a modernizálás, finanszírozása az energiaterületen, mint máshol, és erre is megoldást kell, hogy találjunk. Köszönöm. Még 13-an kértek szót, föl is olvasom a neveket, aztán lezárom a hozzászólók listáját, mert nem lesz több időnk. Draui, Grosch, Trautmann, Grandes, Liberazzaski, Vidal Quadras, Ertug, Vandalen, Prodi, Ticau, Galler, Correa do Campos, Kaumazzalos. 14. 14 hozzászóló. 15. Ha az előadóknak is válaszadási lehetőséget akarunk biztosítani, akkor mindenki másfél percbe kell, hogy korlátozza a felszólalását. Készüljenek erre föl, másfél perc, többet nem tudok adni, tessék. De Castillo. Eh, primero, eh, este informe tiene un problema Köszönöm szépen. Egy problémát látok ebben a jelentésben. Nevezetesen azt, hogy a koordináció teljes hiányát kell, hogy megállapítsuk. Van egy keretjelentés, aztán vannak specifikus jelentések az energiáról, aztán a közlekedésről, a tanácssal folytatott háromoldalú párbeszéd állás alapján, ugyanakkor nem látjuk, hogy egyáltalán a keretjelentés hogy fog kinézni. Itt még tehát koordinációs problémák vannak, és ez rányomja a bélyegét erre a jelentésre. De hát szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, kemény munkát végeznek, de úgy gondolom, hogy ez egy alapvető probléma. Mi pedig az általános költségvetést illeti, úgy gondolom, hogy itt fel kell lépnünk annak érdekében, hogy az eredeti finanszírozási számok megmaradjanak, hogyha pedig az eszközök csökkentésére kerül sor, akkor az történjen a bizottság által javasolt számarányok szerint. Hogyha tehát a teljes összeg csökken, akkor arányosan kell ezt a csökkentés végig valamennyi területen. És egy utolsó megjegyzés az energia, az energia hálózatok területét illetően. Ezzel kapcsolatban már, már megegyeztünk abban, hogy az egyes projekteket milyen alapokon kell finanszírozni. Tehát állami támogatások vagy finanszírozási eszközösök útján. Ezt kell először megoldanunk, azelőtt, hogy különböző prioritásokról beszélnénk ami pedig a prioritásokat a telekommunikációs hálózatok esetében illeti, az én frakcióm nevében csak azt mondhatom, hogy természetesen fontos számunkra, hogy a bekerüljön mindennek a fontossága a keretjelentésbe is. El Kadraui. Köszönöm szépen a szót, köszönöm az előadók munkáját. Néhány pont van, ami számomra rendkívül fontosnak tűnik. Fontos, hogy a módosító indítványok esetében eh, az előadók figyelembe vegyék azt, hogy nagyon szigorú objektív kritériumok alapján kell eljárni. Ez érvényes a mellékletekre is, hiszen a rendelkezésre álló finanszírozási eszközöket a legnagyobb hatékonysággal kell felhasználni az európai többletértéket biztosító projektek számára. Itt még egyszer megnéztem, hogy mennyire tudjuk biztosítani a koherenciát, például a ten 10-es eh, iránymutatások esetében, ami szintén fontos, hogy mi a politikai üzenet, amit küldünk. Nyilvánvalóan a ciprusi elnökség eh, és a költségvetési tárgyalások irányába. Nagyon sokan kritikával éltek ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nem szabad itt eh, a közlekedés és energiaügyi hálózatok esetén teljesen új térképet felrajzolunk a jövőre nézve. Egy olyan térképet, aminek a finanszírozására nem állnak rendelkezésre eszközök. Abból indulunk ki, hogy az, amit most látunk, az csak egy kiinduló pont, egy jövőbeni vitához, amit még le kell folytatni, és még meg kell határozni a költségvetésen belül is a prioritá- prioritásokat, tehát a végleges javaslatásra eh, még szükség van. Én azt várnám el a bizottságtól, hogy amikor végre már közelébe érünk a végleges megoldásnak, akkor a bizottság őszintén mondja meg, hogy mely ö, helyeken akarja a pénzeszközöket megkurtítani. 2040-ben, 50-ben mit akarunk elérni, de fontos, hogy az európai polgárok számára megfelelően kommunikáljuk, hogy Európa hova akar és hova tud beruházni az elkövetkezendő években. Tehát fontos, hogy a bizottság egy a tanács irányába is kidolgozon egy stratégiát, annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot biztosítsuk. Kollega Gross. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Gross úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Röviden a soros elnökség javaslatával kapcsolatban itt ugye az hangzott el, hogy ez egy olyan eszköz, amely a 2020-as stratégia érdekében védelemre szorul, és nem szabad, hogy a pénzeket rövidítsék. Úgy gondolom, hogy ezen az úton kell járnunk, hogyha le akarjuk küzdeni a, a hitelességünkkel kapcsolatos problémát a polgároknál most már ugye vannak egészen konkrét projektek, amiket ebből finanszíroznak, és teljesen mindegy, hogy itt most miniszterelnökről, közlekedésért, vagy a pénzügyeket felelős miniszterről van szó. Fontos, hogyha ezek hazamennek, akkor elmondhassák, hogy ezt és ezt értem el a saját országom számára az új pénzügyi források számomra fontosak, de itt is nagyon fontos szerepet játszik az, hogyha új beruházókat akarunk megnyerni magunk számára, számára, akár Európán kívül is, akkor nagyon fontos, hogy meggyőző legyen az a többletérték, amit a projekt biztosít, amit finanszírozni akarunk ez a pénzügyi finanszírozási eszköz csak akkor tud megfelelően működni, hogyha meggyőzzük ennek fontosságáról a többi feleket, a beruházókat hogyha létrejönnek a kompromisszumok, és aláírjuk, akkor jó útra tudunk lépni. Nyilván van a Regi Szakbizottság és az itt jelenlévő két szakbizottság között megfelelő kompromisszumot kell elérnünk, megfelelő nemzeti borítékokkal kell dolgoznunk, a hatékonyságnak az elvét fel kell tartanunk, és már az elétől fogva nyomást kell gyakorolnunk a siker érdekében. És egy utolsó megjegyzés, még egyszer elmondanám a CEF-fel és a módosításaival kapcsolatban meghatároztunk egy bizonyos irányvonalat, ehhez kell tartanunk magunkat. A bizottság, az országok és a parlament kialakítottak már egy kompromisszumot, ezt kell képviselnünk, hogyha sikeresek akarunk lenni. Trautmann, prego. Köszönöm, Trautmann képviselő. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Csak két lényeges témára szeretnék rátérni. Az egyiket egyébként már többen említették, a többszörös finanszírozás összekapcsolása. Az 59-es módosítóindítvány indítvány célja, hogy töröljük a többoldalú finanszírozási támogatás lehetőségét, amelyben európai és egyéb alapok vennenek részt. A kollégám egyébként említett, hogy ezt mégiscsak meg kellene tartani. Második megjegyzésem, a 47-es módosítóindítványra indítványra vonatkozik. Kizárólag pénzügyi eszközökkel finanszírozott eszközökről szól ez a módosítóindítvány. indítvány. Ezeknél a hálózatoknál, tehát például az energiánál elsősorban a befektetők, a működtetők, befektetést hajtanak végre, és nem lenne támogatás. Egyébként a régiók esetében, vagy a kevésbé lefedett területek esetében, amelyek egyébként szerepelnek a prioritásként a jelentésben, ezeknél a területeknél nehézségeket látnánk, hogyha ha meg akarjuk valósítani a szükséges finanszírozás biztosítását. Aztán az Európai Központi Bank szerepét kellene tisztálni, tisztázni, hiszen pénzügyi eszköz továbbítás az alapvető feladata, de pontosítani kellene, hogy ebben az esetben mi is lesz a küldetése és a feladata a banknak. Köszönöm. Te grande úrja szó, tessék. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincsen már sok időnk, ezért a közlekedési szektorra koncentrálnám hozzászólásomat, hiszen más szektorokkal kapcsolatban vannak nálamnál avatottabb hozzászólók is. Szeretnék a kritikához csatlakozni, ahhoz a kritikához, amely a ciprusi elnökség javaslatát illette, hiszen ez a javaslat elfogadhatatlan és abszurd. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nem tudjuk az álmainkat megvalósítani, de olyan dolgokat sem tudunk elérni, amikre adott esetben meg lenne a lehetőség. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, mert úgy gondolom, hogy nagyon értelmes, józan javaslatot dolgoztak ki. Három kérdésre szeretnék összpontosítani, amelyek számomra fontosaknak tűnnek. Az első az interoperabilitásnak a kérdése, és egyáltalán ez kapcsolódóan a sinhez kötött közlekedésnek a témája. Ez a kérdés ugyan előkerül a jelentésben, de nagyon fontos az egyes ország határok közelében. A másik számomra fontos kérdés az egyes uh, sín fő, uh, fő sin uh, eh, tengelyeknek az egymással való összekapcsolása. Fontos, hogy a Pireneusokon átívelően is biztosítsuk a különböző területeknek az összeköttetését. Ezzel kapcsolatban már voltak kiadások, nem szabad, hogy az eddigi kiadások veszendőbe menjenek és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy függelékeknek, mellékleteknek az átdolgozása esetén a tagállamoknak az együttműködésére is építsünk. Nem értek egyet a bizottságnak azzal a javaslatával, hogy kizárólag a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kellene megtörténnie. Liberaszki képviselője a szó. Szabadnyi przede wszystkim szóba uznania. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Ariel Szender asszonynak, de a többi hozzászólónak is. Emlékeznünk kell arra, hogy az összekapcsolási eszköz egy közösségi módszort, módszert jelent, és ha ezt hozzáveszünk a kohéziós alapokhoz, akkor két szempontból is hozzá adott érték keletkezik, létrejönnek a koridorok, a folyosók, és nő a kohézió, és hozzájárul Európa iparosításához ennek, és a kikötők kiépítéséhez. Ha most csökkentjük az összeget, különösen ezekre a projektekre vonatkozóan, ez azt jelenti, hogy a szavahihetőségünket veszítjük el. Nagyon fontos az ipari folyamat, az ipar erősödése, és hogyha pénzt biztosítunk erre, ha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek, ahogyan azt Fern kollega mondta, mi úgy gondoljuk, hogy ebben a fázisban biztosítani kell, hogy bizonyos összegek megmaradjanak úgy, ahogy azt eredetileg tervezték. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Vidal Quadra, szó, tessék. Voy a referirme únicamente a tres puntos y los tres en el ámbito de la energía. El primero... Három kérdésről szeretnék nagyon röviden beszélni. Először is, ami a konszenzust illeti. Olyan mechanizmusokról van szó, amelyekkel Európát szeretnénk összekapcsolni. Az infrastruktúrát kell kiépítenünk, amely azután előbbre viszi a gazdaságot. Vannak más célok is, energiapolitika, stb új energiaformák, kibocsátás csökkentés, ez mind nagyon szép és jó, de amiről elsősorban szó van az az, hogy az infrastruktúra javuljon. Ezt szem előtt kell mindig tartanunk. A második megjegyzésem. Nagyon nagy szükség van arra, hogy az energia szigetekkel megfelelően foglalkozunk. Az nem egy, hogy vannak olyan országok, amelyek semmiféle kapcsolattal nem rendelkeznek a szomszédos országokkal, és ezt meg kell valósítani, ez benne is van az Európai Tanács közleményében. És hogyha ilyen szűk keresztmetszeteket le akarunk küzdeni a közlekedésben, akkor ez az energia területére is kell, hogy vonatkozzon Úgyhogy támogatjuk azokat a módosítókat, amelyekkel ezeket a szűk keresztmetszeteket szeretnénk megszüntetni minden területen, az energia területén is. A harmadik dolog pedig a rendelet de Káposz javaslata és a CEF facilitás közötti kapcsolat kritériumokat kell meghatározni a projektek számára, tehát kölcsönös érdeklődésre, számottartó projektekre van szükség, úgyhogy nem szabad a De Campus-t szem előtt szem előtt évesztenünk, ha az egyik jelentésben mondunk valamit, akkor nem mondhatunk egy másikban mást. Amit Antonio a maga jelentésében mondott, a Connecting Europe az azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat javítunk, kiemelünk a Decampus jelentésből, de a lényeg már megvan. Köszönöm szépen. Er Köszönöm, Ertug képviselő. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőinek. Nagyon fontos kérdéseket emelt ki, például az összekapcsolás hogyan történhet meg a környezetvédelem területén is, gondoljunk a fehér könyvre, az új technológiát is figyelembe veszi, ez meghatározó, és hát a helyi és a regionális szint is itt van, tehát ezeknek a bekapcsolása plusz a projektek megvalósítása, ez teljesen megfelel a TEN iránymutatásainak. És amit rendkívül pozitívnak tartok még az az, hogy kialakul, mint horizontális prioritás a tengeri autópálya. Még egy valamit említenék, és ez is már sokszor szóba került az a zaj ártalom a kötött pályás közlekedésben. Sokszor szó esett már arról, hogy nagyon komoly többletértéket jelent ez. Nézzük meg, hogy mit hoz ez számunkra, hogyha papíron sok pénzzel hatalmas projekteket akarunk megvalósítani, hogyha ezt nem tudjuk megépíteni az egyes tagállamokban, mert az éjszakai utazási tilalom vagy a zaj ezt nem teszik lehetővé. Tehát itt megfelelő koherenciát kell biztosítani a tenre vonatkozó iránymutatások és a mostani jogszabály között, és itt kérem a jelentéstevőket, illetve az árnyék jelentések felelőseit, hogy erre térjenek ki. Fontos kérdés még véleményem szerint a belvízi hajózás. Itt is ügyelni kell erre, és remélem, hogy erre még később vissza tudunk majd térni. Köszönöm szépen, Vandál lenné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony a tanácsnak a javaslata teljesen nyilvánvaló, de nagyon remélem, hogy itt a saját javaslatunkat is sikerül majd keresztül vinni. Itt a mellékletekkel kapcsolatban számtalan módosító indítvány ékezett. Jó lenne, hogy ezekről beszélnünk, és a tagállamokkal való tárgyalás ezek alapján nem lesz túl egyszerű. Tehát fontos, hogy ha ne csak a tanácsnak az álláspontját kritizáljuk, hanem a saját álláspontokat is kritikusan kezeljük. Én ugyanis csalódással vettem tudomást arról, hogy amit a Kramer és a zöldek, a német zöldek beszéltek itt a bevízi hajózással kapcsolatban. Például arról beszéltek, hogy a Dunai hajózás fejlesztését azt nem kell annyira támogatni. Úgy gondolom, hogy ha európai szinten gondolkodunk, akkor mindenképpen európai szintű megoldás jelenthet a Duna. De vannak egyéb problémák is. Számos ö, ö, módosított ö, nyújtottam be például az Amsterdam és Antwerpen közötti közlekedési összekötetés fejlesztésére. Grazie. Kollega Prodi, prego. Köszönöm, Prodi képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. a vasúti hálózat, közúti hálózat témáival egyetértek. Szeretném ehhez hozzáadni a légi közlekedést is, hiszen a szabályozás módosul a Cézárral. Az elektromos hálózatról már volt szó, a gáz esetében a tárolást tartom lényegesnek, és a műholdas távközlést is fontosnak tartom a Föld megfigyelése szempontjából és a cyberbiztonságot is itt meg kell, hogy említsük. Olyan infrastruktúrákról van szó, amelyek valóban európaiak, és amelyeket a lehető leghamarabb meg kell, hogy valósítsunk pontosan azért, mert gazdasági válság idejét éljük, ezeket a befektetéseket a lehetőleg gyorsabban meg kell, hogy valósítsuk. Határozottan és keményen tovább kell vinnünk az euró kötvényekért folytatott harcot. És azt jelezve, hogy ha ezek az infrastruktúrák fölállnak, utána privatizálni lehet őket. Tehát befektetési alapokat is lehetne fölállítani most jöttem vissza Kínából, és tényleg hatalmas benyomást gyakorolt rám, hogy mennyire erősen küzdenek, harcolnak, milyen gyorsan valósítják meg a terveiket. Nekünk is meg kell, hogy értsük, hogy a világ megváltozott, folyamatos változásban van, és ezt meg kell, hogy értsük, el kell, hogy fogadjuk, alkalmazkodnunk kell ehhez a helyzethez. Köszönöm. Köszönöm, Prodi képviselő. Tika a képviselője a szó. Köszönöm. Az Európai Uniónak a hasznossága nyilván függ attól, hogy a közlekedési energia átvitel és a telekommunikációs struktúra fejlesztését mennyire tudja támogatni. Én támogatom azt a feltevést, hogy az ezzel kapcsolatos költségvetési eszközöket ezért nem szabad csökkenteni, különösen ami a digitális menetrend megvalósítására előrendezett eszközöket illeti. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy a fejlesztési elmaradás, az infrastruktúra és a közlekedési hálózatok területén az egyes tagállamokban megszüntetni. Nagyon nagy a beruházási szükséglet, különösen bizonyos konkrét ö, olyan ö, közlekedési hálózatok esetében, amelyek a 2007-ben csatlakozott országokban találhatók. A kohéziós alapokból származó 10 milliárd euróval kapcsolatban elmondanám, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ez a forrás a nemzeti felosztási kulcsoknak megfelelően kerüljön felhasználásra. Tehát itt a 10 milliárdos kohéziós eszközökre gondolok. Harmadsorban elmondanám, hogy fontos, hogy a finanszírozási eszközök esetében nem csak a szektoriális diversifikáció elve alapján járunk el, hanem a teritoriális területi diversifikáció elvét is figyelembe vegyük. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek a tízes közlekedési folyosóval foglalkoznak. Én támogatom a Rajna-Majna Duna csatorna további fejlesztését, és támogatom azt is, hogy a Galac és más romániai városok agglomerációs körzetében a sinhez kötött közlekedés további fejlesztést kapjon, és nagysebességű összekötetés kösse össze ezeket a e, városokat. Budapest, Arad, Bukarest és Konstanca közötti nagysebességű vasúti összekötetése kapcsolatban készültek már tanulmányok és nagyon fontos lenne, hogy a Fekete-tengeri autópályáról is szólunk, amiről eddig nem szóltunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy előttem már néhány kolléga szólt az ajterhelés problémájáról. Úgy gondolom, hogy az európai többletértékhez az is hozzá tartozik, hogy a polgárok esetében a saját politikánk elfogadottságát azt figyelembe vesszük és megőrizzük. Ezért az előadókhoz lenne egy különleges kérés, kér, kérésem, én az energia, az agyterhelés kérdését nem egy teherként kezelném a helyükben, hanem megtartanám azt a megközelítést, amit a bizottság javaslatot tehát a már meglévő gördülő állománynak az utólagos korszerűsítését kofinanszírozás keretében hangsúlyoznám. Fontos, hogy Európa szerte a gördülő állomány kevesebb zajterhelést okozzon, és ezzel a polgárok körében az elfogadottság is növekedjen. Aki ugyanis ilyen vasúti létesítmények közelében aludt már, vagy legalábbis megpróbált aludni, ott tudhatja, hogy itt nincsen éjszakai közlekedési tilalom, tehát mindenképpen az érintettek számára az ott keletkező zaj, terhelés az elfogadhatatlan. Hogyha több közlekedést akarunk átterelni a vasútra, akkor fontos, hogy itt a vasúti zajterheléssel foglalkozzunk, és ezt ne húzzuk ki a javaslatból. Grazie. Köszönöm, Karel de Campos a következő. Köszönöm, elnök asszony, néhány rövid megjegyzésem lenne. Először is köszönetet mondok az előadóknak, nyitottan álltak hozzá a kérdésekhez, rugalmasan fogadták el a javaslatainkat. Szeretném hangsúlyozni a jogalkotási koherencia témáját, ahogy Vidal Quadras képviselő úr is említette. Nem lehet egy sor kritériumunk, és utána ezeket azonnal módosítjuk. Például egy negatív példa erre a 15-ös cikk, ott egy új prioritás szerepel a javaslatok tekintetében. First come, first served, ez elfogadhatatlan. A források felosztása tekintetében megnyitottam egy módosító indítványt, de készen állok elfogadni De Castillo képviselő indoklását, mert nem szabad a százalékokra vonatkozó utalásokat elhagyni. Aztán, ha csökkentés lesz, akkor a csökkentés arányos kell, hogy legyen. De a parlament részéről nem vagyunk meggyőződve arról, hogy el kell fogadnunk ezt a mostani költségvetést, ezért szavazásra lesz szükség. Köszönöm. Kalmoncácos képviselője a szó. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy a nevem lehezen kiejthető, de egyébként egyszerű ember vagyok. Öt pontot szeretnék kiemelni. Először is támogatjuk, hogy a CEF megjelenjen, egész Európa számára jelentős ez. A vitából kiderül még a szavazásig, hogy ez valóban így van, de hát nagyon korlátozott a költségvetésünk, a, legalábbis az előterjesztésben. Az Európai Parlament ezt nem fogadhatja el. Egy ilyen csökkentett költségvetés e, dinamitot jelent azon kísérletek számára, amelyeket teszünk az európai közlekedési, energia és telekommunikációs hálózatok erősítésére. És hogyha nem sikerül Európai Unióként valóban biztosítani a növekedést, hát akkor legalább az Európai Parlamentnek kell megvédeni a saját hitelét, hogyha korlátoz bennünket a költségvetés, akkor megfelelő helyen kell csökkenteni, ez világos. De ahogyan már az előttem szólók is elmondták, még a harc nincs veszve, ha türelemmel, kitartóan küzdünk tovább, hogy nehogy elveszítsük mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy a közlekedés tovább fejlődhessen e- az Európai Unióban. Harmadik dolog, az egyes kérdések. Támogatom, hogy tovább támogassuk a tengeri autópályákat. És néhány kollega ezt már említette. Ezzel kapcsolatban javasoltuk, hogy kicsit 20-ról 30%-ra kell az eszközöket növelni, a 10 milliárd euró a kohéziós alapból, ez is fontos kérdés. A CEF eszköz nem léphet a kohéziós alap helyére, és azt hiszem, hogy a kohéziós államokat is ez nagyon érintheti már mindenképpen meg kell, hogy találják a jelentések, jelentés felelősei a megoldást. Köszönöm szépen. Pani předsedkyně, eh, já bych také chtěla poděkovat zpravodajům za práci na tom. Nagyon szépen köszönöm a eh, kemény munkát, amit a raportőrök végeztek. Két megjegyzésem van. Az első, az a kohéziós alapok bevonásával kapcsolatos. Nagyon fontos jó kompromisszumot találni ezen a területen. Hogy most ez úgy történik, hogy megőrizzük a nemzeti borítékokat, vagy a jó minőségű projekteket válasszuk ki, ezeknek nem feltétlenül versenyen kell, hogy alapuljanak a tagállamok között másodszorban. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy nagyon fontos megőrizni a támogatások lehetőségét. Ezt nem lehet más eszközökkel helyettesíteni teljes mértékben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Na, Most meghallgatjuk a bizottságot, és szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak, mert most nagy erőkkel vonultak fel, három képviselővel, viszont nagyon korlátozott idő áll rendelkezésünkre, ezért fejenként kettő percet tudok adni, vagy akár csak egy perc 80 másodpercet maximum. Ki kezdi? Kicsit hosszabban fogok beszélni a közlekedési részről, és aztán majd a kollégáim ki fogják, elé, ki fogják egészíteni az energia és az IT területeket. Köszönöm a támogatást a cef kapcsolatban különösen, ahogyan a ciprusi elnökséggel folytatják a vitát is, mert hogy a bizottság nem támogatja a legutóbbi verziót, amit elértünk a tárgyalások során, úgyhogy a növekedést kell elősegíteni, többletértéket kell teremteni, ami pedig az érintettek mobilizálását, mozgósítását illeti, volt már ezzel kapcsolatban nyilatkozat, több mint 600 érintett képviselők, de ipari vezetők is jelentkeztek, hogy mindenképpen meg kell őrizni ezt a CEF eszközt, mert ez kulcsfontosságú a gazdaságunk és az európai gazdaság versenyképessége szempontjából. Csak távirat és stílusban a szinergiát elősegítő módosítókat mind-mind támogatjuk ahol sikerül a szektorokra vonatkozó iránymutatásokat beazonosítani. Az is fontos az energia területén, azután az áfa és nagyon áfa kérdés, a földvásárlás kérdése is megjelenik itt, tehát majd meg kell nézni, hogy itt ez mennyi hozzáadott értéket tud jelenteni, és hát a kohéziós alapból milyen transfereket lehet biztosítani. A közlekedése kapcsolatban mi szeretnénk bátorítani a bizottságokat, hogy találjanak kompromisszumos megoldást a 10 milliárd euró transferére a kohéziós alapból, és egyrészt ez ez biztonságot is adhat az országoknak, másrészt meg tudjuk őrizni annak a jótékony hatását, hogy a meglévő projektek folytatódnak, és megőrizhetik versenyképességüket. Amit mondani szeretnék, az azzal is összefügg, hogy olyan költségvetésre, olyan CEF-re van szükség, amely megfelel a költségvetésnek csökkent a költségvetés, de még nem mondom ezt, mert meg kell majd várni, hogy mi, mi derül ki az Európai Tanácsülésén, meg mit fogad el a parlament, de mindenképpen korlátozott lesz a költségvetés és azért a fókuszpontokat meg kell őrizni. Nagyon sok módosító, nagyon hasznos, mert megpróbálja a, a befogadhatóságot, a társfinanszírozást növelni, és azt hiszem, hogy ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy jobban megfeleljünk a költségvetésnek. Néhány kérdés még tényleg nagyon röviden. Folytatjuk Szóval továbbra is ajánljuk a, a hálózatokat, a társhálózatokat, az átfogó hálózatokat, néhány módosító nagyon specifikus, bizonyos határon átnyúló projektekre vonatkoznak, vagy valamilyen fejlesztésekhez, vagy prioritásokhoz. Ezek a módosítók nagyon konkrétak, és hát ezeket bizonyára be lehet építeni a szövegbe. Mi úgy gondoljuk, hogy korlátozott a finanszírozási lehetőség, és mindenképpen a hozzáadott értékre kell összpontosítanunk. Ami pedig a szűk keresztmetszeteket illeti, itt is meg kell nézni, hogy melyek a legfontosabbak. A zajártalom és a Ma kapcsolatban a bizottság támogatja azokat a megjegyzéseket, amelyek azt mondják, hogy meg kell őrizni a zajártalom elleni harc szempontját, és ez vonatkozik az onboard berendezésekre is. Azt gondoljuk, hogy az infrastruktúra haszna javul azáltal, hogyha jobb a minőség, jobb az egésznek a működése. Ezt a jelentések felelősei meg fogják fogalmazni. Sokat lehet tenni még a privát finanszírozásra, de nem lehet mindent megtenni a magánfinanszírozással. Gondoljunk a Cezár programra, úgyhogy fontos itt megőrizni a lehetőségét a más finanszírozásoknak ami pedig az egyes melléklettel kapcsolatos módosítókat illeti. Nagyon sok módosító érkezett. Köszönöm a, azoknak a módosítóját, akik ezt központi kérdésként kezelik. Figyelembe kell venni sok kérdést. Először is, hogy a projektek meg kell, hogy feleljenek a, a terveknek, és megvalósíthatónak kell lenniük a 2014-2020 közötti időszakban. És majd bilaterálisan meg tudjuk vitatni a többi kérdést, és akkor most röviden átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen. Igen, és remélem, hogy nem hasonló a kommunikációs és energia témának a fontossága az nem ugyanolyan, mint amilyen arányban megosztották egymás közt az időt. Thank you, uh, Madam. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tényleg két kérdésre szeretnék csak összpontosítani. Üdvözlöm azt az irányt, amelybe a módosítók mutatnak a telekommunikációval kapcsolatban a parlamenti módosítókat elsősorban a, a, ugye az infrastruktúrára vonatkoznak, ennek lesz a legnagyobb hatása a hozzáadott értékre. Itt keletkezhet a legtöbb hozzáadott érték. Nagyon fontos szerepet kap itt az Európai Beruházási Bank, vannak már tapasztalataink, ezzel, és úgy gondoljuk, hogy a közvetítéssel biztosíthatjuk, hogy minden egyes európai szinten befektetett európai euró az ötször, tízszer nagyobb értéket teremthet a sűrűn lakott területekre is különös figyelmet kell fordítani, meg a ritkán lakott területekre, de ott, ott vannak a strukturális alapok, amelyeket be lehet vonni és meg kell nézni, hogy milyen projektek hol finanszírozhatók. A nagy sebességgel kapcsolatban támogatjuk ezeket az ambíciókat, hogy a CEF-et azt 100 megabitre, vagy még többre is kiterjesszük, de hát meg kell nézni azt, hogy még nagyon sok tennivaló van ahhoz, hogy elérjük a, a meghatározott célokat, és ha túlságosan magasra tesszük a lécet, akkor lehet, hogy ezt nem tudjuk megvalósítani, mert nem lesz meg hozzá megfelelő érdeklődés. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a bizottság képviselőinek. Energia 50 másodpercben kérem, hogy emelje ki megfelelően az energia fontosságát ebben az 50 másodpercben. Köszönöm, jó napot kívánok! Az energia területén két dolgot emelnék ki röviden. Az első, hogy nagyon nagy szükség van a jogi konzisztenciára a CEF és a szektorokra vonatkozó iránymutatások között, ahogyan ezt hallottuk már. Meg kell határozni a prioritásokat, nem túl sokat, és nem szabad kinyitni a kiskapukat. A második megjegyzésem a finanszírozással kapcsolatos, a támogatások és a finanszírozási eszközök. Három dologról esik szó. Vannak olyan projektek, amelyeket a piac biztosít probléma nélkül, aztán vannak olyanok, amelyek értékesek, azonban korlátokba ütköznek a hosszú távú finanszírozást illetően. Ezen a területen a fontos szerepet kapnak a finanszírozási eszközök. Véleményünk szerint 10-15 százalékát finanszírozhatja ezeknek a CEF azután a szomszédos országok közötti összekapcsolások, ezek kereskedelmileg nem túl értékesek, és itt a bankok nem fognak befektetni ilyenfajta projektekbe, ami a szolidaritást, meg az energiaellátás biztonságát segítik elő, meg a technológiai innovációt az offshore hálózatokra is gondolhatunk. Tehát itt szükség van a támogatásokra, kiegészítő támogatásokra az energia területén is. Köszönöm szépen. Köszönet a bizottságnak. Két percet kap Ayala Sender képviselő, illetve fejenként majd két percet. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is szeretnék valamennyi kollégának köszönetet mondani. Azoknak, akik nem csak módosító indítványokkal éltek, hanem részt vettek a vitában is, annak érdekében, hogy az általuk kitűzött prioritásokat még egyszer elmondják, megmagyarázzák. Elhangzott már, hogy eh, bizonyos esetekben az a helyzet, és úgy gondolom, hogy ez reális és megvalósítható, hogy kompromisszumot érjünk el annak érdekében, hogy a módosító indítvány mögé minél nagyobb többséget tudjunk összehozni. Másodszorban ami a különböző érdemi tartalmi kérdéseket illeti, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy ezeket meghallgattam, nincsenek áthidalhatatlan nézeteltérések, talán egy-két konkrét ponttól eltekintve, de hát talán ezekben is meg tudunk majd állapodni. Ami a zajterhelés elleni védelmet illeti, a kollégák által felvázolt logikát fogom követni. Talán maguk a vasúttársaságok kell, hogy majd beruházzanak a gördülő állomány zajterhelésnek csökkentésébe. Úgy gondolom, hogy a közlekedési eszközöknek a fejlesztése eh, is ebbe az irányba haladhat a jövőben, és támogathatjuk a teherfúvarozó vállalatokat is különböző elektromos vagy villany szállító eszközök beszerzésében. Voltak módosító indítványok, amelyeket nem feltétlen értettem százszázalékosan, de fontos, hogy a kollégák, akik ezzel kapcsolatban módosító indítványt terjesztenek be, azok tudják, hogy az infrastruktúra területét érintik ezek a kérdések. Szeretném megkérni továbbá a kollégákat, akik számára fontos a zajvédelem, hogy tartsanak egyeztetést a saját kormányukkal annak érdekében, hogy el tudjuk érni, hogy az erre előirányzandó pénzügyi források elegendőek legyenek, ellentétben a jelenleg asztalon lévő tanácsi ajánlattal. Zárásképpen pedig még röviden elmondanám, hogy De Grandes úrral egyet értek abban, amikor a Pireneusokon átnyúló közlekedési kapcsolat fejlesztésének fontosságáról beszélt. Erről beszéltünk már a bizottságnak a képviselőivel, óvatosan fogunk eljárni, és talán előre tudjuk segíteni ezt a projektet is, és talán, talán sikeresek leszünk. De Castillo asszony, én pontosan értem, hogy mi az, amit mondott. Az energia nem feltétlenül tartozik a kedvenc témáim közé, de hát értem, hogy mire vonatkozott a hozzászólása. Itt a parlamentben az a helyzet, hogy nekünk az a feladatunk, hogy az egész ügyet egy csomagként kezeljük, és ne engedjünk meg kivételeket. Tehát csomagban fogunk tárgyalni erről a javaslatról, és ez természetesen érvényes erre, érvényes eh, a finanszírozási eszközre is. Riké úr, elnök asszony köszönöm, és szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának a hozzászólásért, a módosító indítványokért, a gondolatokért, és mindazért, ami ma elhangzott. A jelentés, illetve az eszköz különös érdeklődésre tart számot, ezért nagyon bölcsen kell, hogy eljárjunk. Néhány dolgot azért szeretnék kiemelni. Először is egy kollégát sem hallottam, aki ne azt mondta volna, hogy nem fogadja el a tanács állásfoglalását. Tehát ez egy általános zendülés a költségvetési javaslattal szemben. Nem elfogadható, és nem is vita alap. Az országonkénti pozíciót figyelembe kell venni, illetve a műveleti következményeit, közvetlenül a hozzájárulók az országok, a tagállamok számára, hogy milyen következménye lesz ennek. A második téma, amit említeni szeretnék, hogy koncentrálnunk kell a jogalkotási eszközre, ami egyszerű, érthető kell legyen, gyorsan megvalósítható kell, hogy legyen, és operatív. Aztán koncentrálnunk kell a folyosókra, el kell, keresnünk, el kell kerülnünk a végtelen vitáját a hálózatoknak, vagy azoknak a területeknek, ahol fel akarunk lépni. Koncentráljunk a folyosókra, azokra a témákra, amelyekkel foglalkoznunk kell, a szűk keresztmetszetekre, azokra a területekre, ahol valós európai pluszérteket tudunk biztosítani. A projektnek igazi európai vezetés kell adni, mindenki megteszi majd a erőfeszítést azért, hogy kompromisszumos javaslatokra tudjunk jutni, és egy sűrű, átfogó, megvalósítható jelentést kapjunk. Valján képviselő. Köszönöm elnök asszony, és köszönet kollégák. Nagyon sok jó elképzelést hallottunk. Az a benyomásom, hogy ugyanabban az irányban szóltak ezek a gondolatok. Nagyon jó javaslatot tudunk összeállítani ennek alapján és így az európai infrastruktúra fejlődését tudjuk biztosítani mindegyik szektorban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy konzisztens módon kell eljárnunk, ezt sokan mondták, más jelentésekben is elhangzott, Korea de Campos úr és más kollégák is akik ezt célozták meg őket, biztosítom arról, hogy ez szerepelni fog a jelentésben. Biztosíthatom a bizottságot arról, hogy az Európai Parlament soha nem hát, kiskaput vagy hátsajtot használ, hanem mindig is a főbejáraton keresztül jár, amikor jogalkotási munkát végez. A bizottság konzisztens kell, hogy legyen saját magával. Amikor a bizottság azt mondja, hogy 200 milliárd igény merül fel az infrastruktúrákban, és utána 9 milliárd a maximum, amit az energiára tud használni, vagy felajánlani, hát akkor ez azt jelenti, hogy a 200 milliárdot soha nem fogjuk elérni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Váleán képviselő, Simpson képviselő, esetleg Simpson elnök úr? Nagyon szépen uh, köszönöm, hogy ő, uh, ő vendégül láttak bennünket ezen a fontos vitán és majd mi is meghívjuk az önök bizottságát november 27-re, uh, amikor majd az lesz a feladat, hogy végigmenjünk a szavazólistán. Köszönöm szépen az erőfeszítéseiket, és a közlekedési bizottság tagjainak most el kell menniük, úgyhogy majd folytathatjuk, az, hogy, mert ott tudjuk folytatni az ülésünket. Köszönöm szépen még egyszer a vendéglátást. Bene, allora i colleghi. Rendben, akkor az itt képviselőt kérem, hogy maradjanak itt a teremben, mert már is megkezdjük a szavazást. A többieket pedig kérem, hogy minél gyorsabban hagyják el a termet.